Man kann auch mal pünktlich anfangen. Guten Talán pontosan is kezdhetjük egyszer a munkát. Jó reggelt kívánok! Örülök, hogy eljöttek. Szeretném a napi rendünket bemutatni. A Kodnyuszban meg is találják, akkor ezek szerint ebben a formában el is fogadták. A harmadik napi rendi pontban a jegyzőkönyvek szerepelnek. Minden, amit elfogad, amit amit nem bírálnak az ülés végéig, vagy nem szólnak, azt elfogadottak tekintjük. Szeretném elmondani, hogy webstreaminggel, tehát interneten követhető az ülésünk, a nyelvek is rendelkezésre állnak, utána tudnak nézni, ezzel rátérünk a negyedik napi rendi pontra. A mai napon az az Európai Szembevőszék egy új tagjának kinevezéséről van szó, ott Dán tag sajnos elhunyt. A Dán kormány pedig tett egy javaslatot Jakobsen asszonyra. Üdvözlöm a Költségvetési Ellenőrzési Szakbizottságban. Mindjárt meg is adjuk a szót, hogy megtegye, parancsoljon. Thank you, Chair. Köszönöm szépen. Igen, tisztelt parlamenti képviselők, a szakbizottság tagjai, hölgyeim és uraim! Köszönöm szépen, hogy lehetőséget adnak arra, hogy bemutatkozhassak. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a Dán jelölt lehettek az Európai Számbevőszékbe. A bemutatkozásom során röviden a motiváció, miatt a képzettségemet szeretném elmondani, ami alapján a számbevőszék tagja lehet két master végzettségem, az egyik jog, a másik pedig közigazgatás területen és életem nagy részét, szakmai életem nagy részét a közigazgatásban töltöttem, és több mint 30 évig ellenőrzés, compliance, teljesítményértékelés tartozik a szakterületemhez. Madán nemzeti szemveszékben is dolgoztam, de vannak nemzetközi tapasztalataim is könyvvizsgálóként, ellenőrként. A NATO-nál is voltam Brüsszelben és jelentős mennyiségű tapasztalatot szeretem a, nem, a Nemzeti Irodánál vezető pozíciókat is betöltöttem, és számos felelősségteljes munkát láttam el, minőségbiztosítást, fejlesztési stratégia, és érintetek bevonása és a vezetés is természetesen fontos szakterületem. Egyébként jelentős számú pénzügyi compliance és performance audit jelentést készítettem, szakmai tanulmányokat is írtam, és dolgoztam a Dán parlamentnek is. A Dán Nemzeti Audit irodában a politikai élitekkel és a Dán parlamenttel működtünk együtt. A NATO-ban töltött időmben környezetvédelmi és nemzetközi szintű ellenőrzéseket végeztem. Számos alkalommal az Introsai képviselője voltam, ez a legfelsőbb szintű audit intézetek nemzetközi szervezete, különböző más felső szintű audit intézmények egy folytatott együttműködésben vettem részt. A Világbanknak is dolgoztam, a könyvi könyvelők nemzetközi szervezetének és az auditorok nemzetközi szervezetének. Az, úgy gondolom, hogy jelentős tudást szereztem a nemzetközi audit könyvvizsgálói munkámban, így számos intézmény keretében dolgoztam, egyébként tagja vagyok három nemzetközi auditbizottságnak, ide tartozik az Strasburgi Európa Tanács, ahol három évig elnök is voltam, egyébként pedig az Európai Beruházási Alapnak is dolgoztam auditorként, és az Európai Beruházási Banknak Luxemburgban. Az életem során tagja voltam egy független intézményeknek, és az Európai számvevőszég jövőbeli tagjaként a legmagasabb szintű etikai normáknak kívánok megfelelni. Meggyőződésem, hogy az Európai Uniónak bizonyítania kell a polgárok számára, hogy az EU többletértéket jelent és képes jól vezetni az életüket. Meggyőződésem, hogy a közigazgatási auditban, ellenőrzésben, menedzsmentben szerzett tapasztalataim, de ide jön még a nemzetközi audit tapasztalat is, ez mindez hozzájárul ahhoz, hogy megfelelő munkát tudjak végezni az európai szembevőszéknél. Egyébként pedig egy hatékony és hatásos közforrás felhasználás hívő vagyok, ennek érdekében szeretnék dolgozni. Mindenek előtt az EU adófizetőnek érdekét tartom szem előtt. Tapasztalataimat úgy foglalhatnám össze, hogy az eddigi munkám mindenképpen az Európai Parlament és az Európai Szembevőszék szemében is megfelelő ahhoz, hogy ellássuk a feladatomat. A, ide tartozik, hogy jó együttműködést szeretnék kialakítani a, a tagállamok legfelsőbb szintű ellenőrzési intézeteivel a számbevőszék tagjaként mindent elkövetnék, hogy megkötsém az együttműködést valamennyi érintettel, és maximalizálni szeretném a munkánk eh, hatékonyságát. És szeretnék megfelelően reagálni, és remélem, hogy önök is így látják, hogy képes vagyok ellátni a feladatot. Az Európai Parlament és a Költségvetési Ellenőrzés Bizottság amennyiben megadja a bizalmat, eh, ígéretet tehetek arra, hogy eh, kész vagyok önökkel együttműködni és találkozni, amennyiben erre igény merül fel. Biztos vagyok abban, hogy a szemvevőszék és az Európai Parlament közötti kapcsolat pozitív, kölcsönösen méltányos és a munkánkat szolgálja. Köszönöm szépen, és várom a kéréseiket. Jakob Tanasszony, köszönöm szépen. Örülök, hogy egy tagállam újra egy hölgyre tesz javaslatot, mert van mit behozni. Soltét előadó úr, parancsoljon. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy szót adott elnök asszony. Kérem, vegyék fel a fejhallgatóikat. Mindenek előtt üdvözlöm a jelöltet, a számlőszég tagjelöltjét. Nagy benyomást tesz rám, annyiben megnézem az ön szakmai előmenetelét. Ez szorosan összefügg az ellenőrzéssel, az audittal, a vizsgálattal ezen a területen, és különböző területeken dolgozott eddig, és örülök, hogy, hogy egy hölgyet jelöl egy tagállam azt kell, hogy mondjam, a szemvevőszék nem egészen kiegyensúlyozott, a, legalábbis a nemek tekintetében. Ami pedig a kérdéseimet illeti, három csoportba tudnám osztani ezeket. Mindenek előtt, amikor a tapasztalatokról beszélünk. A kérdés az volt, hogy mely a három legfontosabb szakmai kihívás életében, és ön azt mondja, hogy a közszolgálat területén végzett ellenőrzését mindenek előtt a polgárok érdekében végzi, méghozzá a pénzeszközök hatékony felhasználása érdekében. Szeretném megtudni önnek mi a véleménye arról, hogy a számbevőszék mit tud tenni más intézményekkel együtt, hogy javuljon a polgárok élete. Hogyan látják a polgárok ezeket az intézményeket, hogyan tud a számvőszék segíteni nekik abban, hogy megértsék a helyzetet, meg tudják ítélni, hogy hogyan használják fel a közforrásokat. Jakobson asszony. Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy egy további, ha egy korábbi számvőszéki tag kérdezi meg az embert, az kellemes dolog. Ritkán fordul elő, hogy egy pódiumon két auditor ül, két ellenőrül. A, mit jelent ez a polgárok, polgárorientált audit? Erre reagáltam a kérdőívben, ez olyas valami, ami nagyon közel áll hozzám, mert tényleges változást akarunk elérni a polgárok életében, és hogyha ellenőrzéssel ezzel hozzá tudunk járulni, és ez érinti a polgárok életét, és különböző körülmények között, különböző területeken lehet ezt megtenni. Ami engem illet, az én irodám egy olyan stratégiát készített, hogy egy bizonyos számú jelentést készítünk évről évre, és itt a polgárorientált auditokra koncentrálnánk. Szeretnék biztosítani, és ellenőrizni is, ellenőriztük is mindig, hogy tényleg, haté, tényleg hatékonyak voltunk, hogy tényleg hatást gyakoroltunk a polgárok életére, be is vontuk a polgárokat interjúk révén, kérdőívek révén, vizsgáltuk, hogy ők hogyan látják az egyes intézményeket, kérdéseket tettünk fel egy adott területtel kapcsolatban, adott témában velük nekik, és úgy gondolom, hogy ilyen módon egész jó eredményeket értünk el a jelentéseinkkel, érdemi javulást sikerült elérni a polgárok számára, például az egészségügyben, az integrációban, a szociális juttatások területén. Sikerült eh, rámutatni, hogy, eh, és kiemelni, hogy a polgárok érdekében lépünk fel, és eh, ha úgy ellenőrzünk, hogy ez nekik valóban hasznukra válj, váljék. Úgy vélem, hogy a jelentéseink a, sikeresek voltak a polgárok körében is, és jelentős sajtófigyelmet is keltettünk vele. Jó volt a publicitink is, a fogadtatásunk is, és hát a megfelelő emberek a parlamentben is jól fogadták. A polgároknak látniuk kell, hogy mit tudnak tenni. Megfelelő témát kell kiválasztani az ellenőrzésnél, be kell vonni a polgárokat, és a polgárokat meg kell kérdezni interjúkon keresztül, kérdőíveken keresztül, hogy mit gondolnak a munkánkról, amikor a teljesítményt értékeljük. Így tudjuk a tervezésünket javítani, és így biztosíthatjuk, hogyha ebből indulunk ki, ez vezérel bennünket, akkor eh, egy eh, szélesebb körű perspektívából vizsgálva is belátják, hogy mennyire fontos a mi munkánk. Azt hiszem ez lenne az első kérdés. Parancsoljon az előadó a következő kérdés. Köszönöm szépen. Én is eleve azt gondoltam, hogy ezt fogja elmondani. Lenne azonban egy másik kérdésem is, a számbevőszék tagjainak függetlenségére vonatkozó. Ez a képviselők és az intézmény számára is egy nagyon fontos kérdés. Néha, amikor a függetlenség a kérdés, akkor bajba kerülünk, Nyilván a politikusok nem függetlenek, nem is kell, hogy azok legyenek, de ők azok, akik elfogadják a jelölteket. És szeretném tudni, hogy mely szabályok garantálják azt, hogy a számvevőszék tagjai valóban teljesen függetlenek legyenek. Beszélhetünk-e teljes függetlenségről? Parancsoljon, asszonyom. Köszönöm, elnök asszony. A függetlenség valóban fontos kérdés, és fontos vele foglalkozni is, és amikor egy tagot megválasztanak, akkor ezt, erre oda kell figyelni. Nagyon fontos, hogy a lehető legnagyobb valós függetlenség valósuljon meg egy számvevő kiválasztásokor. Én hozzászoktam a függetlenséghez, én korábban is egy nemzeti legfőbb számvevő szék munkatársa voltam, tehát évtizedek óta ehhez a munkához kötődöm, és nem nincs saját érdekeltségem. De ez végül is a, a függetlenséget ugye azt garantálja, hogy a számvevők bármiről írhassanak, jelentést írhassanak, ha úgy gondolják, hogy ez szükséges. És fontos, hogy a számvevőszék megőrizze intézményként is, meg a számvevők egyet, egyenként is a függetlenségüket, például a tagállamoktól leginkább, nem is annyira a politikai erőktől. A nemzetközi szintű vizsgálatok során nagyon fontos, hogy egy adott nemzetiségű számvevő a saját otthoni kormányától függetlenül tudjon eljárni. Pont ez az, ami ö, megalapozza vagy alássa egy szék ö, reputációját, hogy mennyire képes független lenni, tehát ennek tudatában vagyunk. És a nemzetközi normák is előírják egyébként, már a screening során is, meg menet közben is, hogy a számbevőt hogy kell kiválasztani, neki hogy kell fellépni, eljárni, és hogy kell napi ö, munkájával, életével bizonságul szolgálni arra, hogy ő személyében is és intézményében is független. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Örömmel látjuk, hogy a számvevőszék maga is elkötelezetten vallja azt, amit el is várunk tőle, hogy a vizsgálatok függetlenek legyenek. ...2016-ban mi is részt szeretnénk venni ebben az eljárásban, és szeretnénk tudni, hogy ön is úgy gondolja-e, hogy az ellenőrzések függetlensége a gazdaság szempontjából is alapvető jelentőségű. Itt az ökológia, az ökonómia és a minőség és az etika kérdései fonódnak össze egyszerre. És az ökológia és etika kérdései remélem, hogy a jövőben is a számvevőszék prioritásai közé tartoznak, hiszen a polgárok számára azok. Jakobson asszony, köszönöm. Nagyra becsülöm azokat a performancia auditokat, amelyeket a számbevőszék rendszeresen elvégez, és fontos, hogy hogy a polgárok által legfontosabbaknak éppen felsorolt ökológiai, etikai elvárásoknak megfelelően ezen témák és elvek mentén folyjon az eljárás. Már a tervezés fázisában. A performance audit mind a számvevőszéknek, mind a nemzeti számvevőségeknek viszonylag új és fontos változást hozott az életében. A jó együttműködés a számvevőszék és a parlament között, itt és nemzeti szinten egyaránt jó platformja lehet a politikai döntéshozásnak. Mi a teljesítmény auditot most már mainstream eljárásnak tekintjük, és ez az, amely kapcsán legjobban a parlamentet is be lehet vonni a munkába. Utolsó köre a kérdéseknek következik, mondja az elnök, előadó úr. Köszönöm a lehetőséget. Ha most hatékonyságról és hatásfokról beszélünk, akkor ehhez hozzáfűznék egy további kérdést. Azt, hogy mi a két fogalom között a kapcsolat. És hát ennek kapcsán leginkább a hiba arány. A hiba arány az, ami eh, általában mutatónak tekinthető egy adott területen elköltött pénzek hatékonysága tekintetében. Matrix milliók forognak. Euromilliók projektek kapcsán. És ha egy számvevő rájön, hogy hiba történt, de olyan hibáról van szó, amely más területeket nem érint, bár ez is ugye az elszigetelt hiba is egy hatékonysági mutató és azt rontó tényező. Hogyan lehet összevetni a különböző hibákat. Az efficiency vagy az effectiveness az elsődleges, amikor a hibákat mérlegelik. A pénzügyi hatás vagy az elszigeteltség és a rendszerszerűség a fontosabb szempont. Köszönöm. Az efficiency és effectiveness valóban alappillérei a teljesítmény auditnak, de ehhez én még hozzávenném azt a hozzáadott érték fogalmat, amit az EU elvár a programjaitól. Tehát, hogy mit, milyen változást hoz ez az emberek közösségek életében egy adott program. És ezt a hármast érdemes vizsgálni a teljesítmény auditban, de témától nagyon függ, hogy melyiknek a jelentősége nagyobb. Egyes témák kapcsán az effectiveness a kiemelten vizsgálandó kérdés más témák kapcsán az efficiency. Impact related, which is uh, effectiveness, is something that is that many Supreme Audit Institutions. Sok számvevő szék uh, is töri a fejét ezen. Bonyolult kérdés ez, mert uh, egyrészt nem mindig mind a három szempontot egyformán jól ellátott adatállomány alapján tudjuk vizsgálni. Ugyanakkor mégis a három vagy négy E elvét mindig alkalmazzuk, és már a tervezés során, amikor kiválasztjuk, hogy mely területeket fogunk megvizsgálni. Erre nem tudok általános választ adni, amit kérdez. Uh, but simply say that, that és a teljesítmény audit uh, ezen belső uh, dilemmája, ez foglalkoztatja a nemzeti hivatalokat is, és minket is folyamatosan. Sokan jelentkeztek még szóra. Két percben beszéljen mindenki, többre nem lesz időnk. ajánlás az rendelasszony. Köszönöm, elnök asszony. És Jakobson asszonynak is a választ. Örülök, hogy női jelölt találunk szemben, és gratulálok a Dán kormánynak, hogy ön személyében hát, hölgyet nevezett meg a posztra. De térjünk rá az érdemi kérdésre. Mit gondol arról a fejleményről, amelyet látunk, hogy egyre jobban a költségvetésnek saját forrásokra kellene támaszkodnia, ugyanakkor továbbra is nagyon kicsi a saját források aránya, még a tervezésben is. Ez a helyzet hogy fog változni, és ilyen körülmények között hogy lehet semlegesen ellenőrizni, hogyha a tagállamoktól folyik be gyakorlatilag a pénz, azt, amit önök elköltenek. Önök éves jelentéseket írnak. Ez néha gondot okoz, mert a 7 éves tervezési költségvetési periódus során nagyon nagy a hullámzás a kiadások és tervezett kiadások elköltésének ütemében. Továbbá mit gondol az Európai Beruházási Bank szerepéről, és a számvevőszék és a parlament kapcsolatáról. Ugyanis azt látjuk, hogy néha még a két intézménynek közösen is meggyűlik a baja, hogyha a beruházási bankot akarná valamilyen módon legalább ellenőrizni. Ön milyen lehetőséget lát a számvevőszék kezében, milyen eszköz lát arra, hogy a beruházási bankot is valamilyen módon ellenőrzés alá vonják? Ö, ami a tagállami pénzköltéseket illeti, ott is van egy szerű hiba. Eleve az, hogy a tagállamok költhetik el csak a pénzt. Dániában is az ön is születtek eh, már jelentések, számvevőszéki jelentések arról, hogy Dánia hogy költött el az európai pénzeket, főleg 2014-ben volt több ilyen jelentés. Önnek mi a tapasztalata, hogy látja Dán szemszögből, hogy egy tagállam, a tagállam, a tagállamok mennyiben támogatják az ilyen ellenőrzéseket, és saját tagállamában, ha az hogy látja, mennyire hatékony és eredményes a pénzek elköltése. Köszönöm szépen, Zender asszony, a üdvözlő szavakat és a kérdéseket. Én is örülök annak, hogy én vagyok az első Dán női jelölt egy számvevői posztra. Első kérdésére válaszolva. Ugye, hogy éves jelentéseket írunk, és nem több éves jelentéseket, miközben a költségvetési tervezés több éves. Az ellenőrök számára kiindulási alap a pénzügyi vagy költségvetési jelentés, már pedig a legtöbb országban éves szinten írják meg a költségvetési jelentéseket, mi csak ebből tudunk kiindulni. Ha több éves ellenőrzési periódust jelölnénk ki magunknak, akkor csak az egyik, az első évet tudnánk konkrét adatok alapján vizsgálni, és az összes többi csak hipotézis lenne. Nem tudok olyanról, nem hallottam még olyanról, hogy több éves időszakot vizsgálna a számvevőszék. Mondjuk ez nem zárja ki azt, hogy ezt esetleg ne, ne lehetne létrehozni, indokolt esetben esetleg és eh, nyilvánvaló, hogy eh, jelenleg az a gyakorlat, hogy éves ellenőrzést eh, folytatunk, és én ezzel egyet is értek, mert így lehet gyorsan reagálni egy nemrég kiadott költségvetési jelentésre, egy tagállami jelentésre, és így lehet mondjuk a felelősöket is megtalálni, és hozzájuk azonnal visszamenni. Ez több éves távlatban ugye nagyon nehéz lenne, a kormányok változnak. Ami a saját vizsgálati tapasztalatomat illeti, ugye, ahogy mondtam is, meg le is írtam, én egy banknak, a belső ellenőrzési bizottságának a tagja voltam. Egy bank független ellenőrző bizottságának a tagja, amely a saját ellenőrzéseit külső ellenőrökkel végeztette el, és vállalta annak a felelősségét a külső ellenőrzések után, hogy kimondja, hogy a bank működése ennyire vagy annyira szabályos. Ezt kellett jelentenünk a pénzügyminiszter felé volt-e kellő számú és mélységű ellenőrzés, ezt felügyeltük, megfeleltek-e az ellenőrzések és a működés is persze elsősorban a jogszabályoknak, és amit a munka során szereztem tapasztalatot, úgy gondolom, hogy kiválóan ö, alátámasztja majd a leendő tevékenységemet is, mert belülről láttam, hogy egy bankban tipikusan milyen ö, ellenőrzési dilemmák merülnek föl, és egy bank független audit testülete és a számvevőszék közötti kapcsolatrendszert is ismerem, és azokat a szerződéseket is, amelyek alapján ez a munka végzendő. Tehát szerintem ez az audit bizottsági tagságom elég jól megalapozza szakmailag a rendő munkámat. Mi is végeztünk performancia auditokat, ami az EU-ban szokás, tehát a bankoknál is bevezették már ezt, például a beruházási alapok vonatkozásában, amelyeket a bank hívott le az Európai Beruházási Banktól. Utolsó kérdése az volt, hogy hogy hazám hogyan felel meg az audit követelményeknek. Végeztem néhány EU vonatkozású ellenőrzést a hetedik kutatási program kapcsán Dániában, ahol ugye az EU a nemzeti szembevőszékektől elvárt egy-egy jelentést. Mezőgazdasági területen nem dolgoztam, nem azért, mert nem akartam volna, hanem egyszerűen nem rotálódtam oda a minisztériumban, hogy ezzel az ágazattal is foglalkozhassak, de magánalapon so, sok egy EU ellenőrzés történetét követtem Dániában, és ahogy le is írtam az önéletrajzomban, hivatalom évente adott ki jelentést az EU pénzek Dánia elköltésének hatékonyságáról, eredményességéről, szabályszerűségéről, tehát folyamatosan és rendszeresen foglalkoztam EU pénzek elköltésének vizsgálatával. Tehát tapasztalatom lefedi ezt a területet. Köszönjük szépen. Szava kolléga két percben kérdezhet. Köszönöm szépen. Jó reggelt kívánok. Jakobsen asszony. Nagyon jó, hogy találkozunk, nagyon örülök annak, hogy itt üdvözölhetjük, és csatlakoznék a jelentéstevőhöz ahhoz, hogy mennyire örülünk annak, hogy Dánia női jelöltet küldött, de miután én finn vagyok, azért annyira nem ö, lett meg az, hogy ez egy fontos szempont lenne. Az én véleményem szerint és biztos vagyok benne, hogy a legtöbben ezt a gondolatot osztják. Az Európai Számvevőszék rendkívül fontos szerepet tölt be az ellenőrzésben, és abban, hogy az európai adófizetők pénzét jól költsük el. Éppen ezért ezt én személyesen is fontosnak gondolom. Először is kérdéseim a megbízhatósági nyilatkozattal kapcsolatban mit tud mondani, és hogyan látja az ön fő szerepét abban, hogy ugye itt van azért egy Luxemburggal kapcsolatban egy ilyen forró krumpli, mi szerint megnevezzük-e azokat, akik nem felelnek meg. Hogyan látja ön a nyitást, és az, hogy az igazi hibákra felhívjuk a figyelmet a tagállamokban. Ez nagyon fontos, ez egy olyan téma, amely már az asztalon át áll nagyon régóta, de reméljük, hogy a számvevőszék a következő évek során ebben a témában konkrétabban előre is fog lépni. A teljesítmény alapú költségvetés nagyon fontos, erről sokat beszél az új bizottság, ez Georgiava a munkájának egyik legfontosabb lépése is. Vajon ön hogy mit tud tenni annak érdekében, hogy a teljesítmény alapú költségvetés megvalósuljon? És harmadik, látja ön értelmét annak, hogy a speciális jelentések gyorsabban valósuljanak meg, mint most, látja ezeknek a szerepét és a hasznát, és mit fog ön tenni számvevőszéki elnökként annak érdekében, hogy ezt a helyzetet úgy alakítsuk, hogy minél hamarabb információt lehessen kapni mindenről, ugyanis a helyzet a jelenlegi formájában szerintem elfogadhatatlan, 19 hónap vagy ilyesmi most éppen a késés vagy a határidő. Ez pedig elfogadhatatlan. Köszönöm. Jakobson asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm a kedves megjegyzéseket. Fontos kérdéseket vetettek föl. Először is a a megbízhatósági nyilatkozattal kapcsolatban. Amennyire én tudom, ez egy hosszú fejlődési folyamat részeként értelmezendő, és a nemzetközi audit standardekhez is köthető folyamat. Én úgy gondolom, hogy mindig jó az, hogyha az ember az audit, audit téren dolgozik, és tudja, hogy mik az elvárások a nyilatkozatokkal kapcsolatban. Sokszor azt hallom, hogy néha nehéz, nehezen értelmezhető a nyelvezet, a megfogalmazás miatt az, amit a számvevőszék megfogalmaz, tehát ezt egy kicsit világosabbá kellene tenni, a nyilatkozatok nyelvezetét, lássuk azt, hogy pontosan mik a fontos üzenetek. Én ezzel kapcsolatban úgy vélem, persze nem tudom pontosan, hogy hogyan működik a rendszer, de azért mégiscsak ez valami olyasmi, amiben talán korábbi tapasztalataimat felhasználhatom, és hozzájárulhatok ahhoz, hogy befolyással legyek mm, ezekre a kérdésekre. Az is fontos, hogy lássuk, hogy mindez a standardek kontextusában értelmezendő, tehát nem csak úgy a semmiből valami újat találunk ki, hanem az egész audit szakma hosszú szakmai múltjából adódik ez a kérdés. Az, hogy megmondjuk-e, hogy kik követtek el hibát, A teljesítmény alapú audit Dániában a problémákra felhívja a figyelmet, kimondjuk azt is, hogy melyek, tehát hogy hol találtuk a problémákat, kik a hibásak, és én úgy gondolom, hogy az audit területén a hiba százalékot összekötni az egyes tagállamokkal, ez nem annyira hiba százaléktól függ, ez is persze fontos adat, de inkább arra van szükség, hogy hangsúlyozzuk az, a mögöttes problémákat. Olyan irányba mozdul el a számvevőszék, hogy egyre több információt ad ki a hiba százalékokról, de nem vagyok benne biztos, hogy a jelenlegi helyzetben az egyes tagállamokra újra lehetne mutogatni, és ki lehetne mondani a pontos hiba százalékokat velük kapcsolatban, mert szerintem ehhez egy egészen más jellegű audit mintára van szükség. Önök feltették a kérdést a teljesítmény alapú, alapú költségvetéssel kapcsolatban is. Ezt nem igazán ismerem még, de én úgy gondolom, hogy ez egy jó gondolat, és hogyha a kulcsfontosságú teljesítményindikátorokhoz kötjük mindezt, akkor talán látványossá válik az, hogy milyen célok felé haladunk, és hogyha ez ilyen formában valósul meg, akkor világosabb helyzetet terem, tehát támogatom azt. Mert így a finanszírozás valós hatásai mérhetővé válnak. A speciális jelentések, vagy külön jelentések tekintetében ugye 19 hónapos lemaradás van. Ezzel kapcsolatban a Dán számvevőszéknél dolgoztam ezen a területen, tehát talán az ottani tapasztalataimat fel tudom majd használni abban, hogy felgyorsítsuk ezt a folyamatot, mert akkor, amikor a streamline-t elvégeztük a Nemzeti Számvevőszéknél, akkor a célunk az volt, hogy rugalmas és időszerű vagy tehát valós idejű információkat adjunk át, a számvevési területen, tehát a költségvetési területen dolgozó szakbizottságok számára, ugyanis csak így tudják ők felhasználni. Tehát ez 6 vagy 8 hónap az elfogadható határidő, mondjuk 7 hónapos átlaggal, tehát 7 hónap alatt kellene ezt a jelentést megalkotni. Az egyik legfontosabb kérdés az az, hogy milyen problémákra hívjuk fel a figyelmet, rugalmasnak kell lenni, és rövid idő alatt is eredményeket kell felmutatni. Tehát itt mindig a rugalmasság és a megfelelő mintavétel téma kérdése az, amit figyelembe kell venni, amikor teljesítmény alapú költségvetési auditot végzünk. A GUES részéről De Jong képviselő. Köszönöm szépen. Szeretném a jelentéstevőnek és más előttem felszólalóknak a véleményét megerősíteni. Az ön tapasztalataival, az ön hátterével kapcsolatban Jakobszán azt, hogy nagyon örülünk annak, hogy ön itt van velünk. Ön beszélt arról korábban, hogy az állampolgárokkal való kapcsolat hogyan, hogyan vélekedik erről ön. Brenik Mayer képviselő hazámban, Hollandiában nagyon nagy publicitást kapott, ugyanis ő azt mondta, hogy az éves jelentéseket el kell törölni, mert ez semmit nem jelent, nem is érthető, és máshogy kellene ezt az egész dolgot megalkotni. Erről, tehát erre vonatkozik a kérdésem, mit gondol ön erről a megközelítésről. Aztán fontos még az összeférhetetlenség, kérdése, ez mindig egy érzékeny kérdés itt az Európai Parlamentben is, és mindig oda kell figyelni erre a témára. Ő azt mondta, hogy önnek nincsen a portfóliójában semmiféle ilyen összeférhetetlenség. Ez nagyon jó. Ön bízom is önben, de azért lesznek olyan pénzügyi érdekek, amelyekben közösen osztozik majd a számvevőszék elnökével. Ezekről szeretnék most kérdé, a választ kapni. Köszönöm szépen a kérdéseket. Az első kérdés az állampolgárokkal való kapcsolatra vonatkozik, hogy vajon az állampolgárok tudják-e, hogy egyáltalán mi ez a számvevőszéki jelentés, megértik-e annak az üzeneteit. Ezzel kapcsolatban én azt tudom elmondani, hogy ez olyan kérdés, amelyről már a Nemzeti um, Szemvevőszéknél sokat uh, gondolkodtunk, ugyanis uh, világos nyelven kell folyamozni, fogalmazni, hogy az üzenetek megérkezzenek um, a hallgatósághoz, illetve az állampolgárokhoz is érthető módon. Tehát úgy kell megfogalmazni a jelentéseket, hogy az átlagember is megértse azokat. Úgyhogy mi ezen nagyon sokat dolgoztunk, különböző konzulensek, szakértők, újságírók bevonásával, annak érdekében, hogy megvizsgáljuk azt, hogy mit lehet tenni a üzenetek világosabb megfogalmazása érdekében. Szerintem elég hatékony és hasznos munka volt ez, és jó eredményekről tesz tanúbizonságot. Az biztos, hogy ezen dolgozni kell a számvevőszékeknek, hogy az emberek értsék meg azt, hogy mit is mondunk hogy a jelentésünkben milyen végkövetkeztetéseket vonunk le. A második kérdés az összeférhetetlenségre vonatkozik, ez pedig arra vonatkozik, hogy a vagyonnyilatkozatomat megteszem hát természetesen megteszem, ugyanis semmilyen magáncéggel nincsen kapcsolatom, van talán néhány részvényem, de alapvetően a vagyonnyilatkozatom nagyon hasonló a többi számvevőszéki taghoz, taggal. Tehát semmi meglepő vagy különleges nem, nem tartalmaz. Stehovski kolléga jelentkezett elsőként, meg is adom a szót neki. Köszönöm szépen. Örülök annak, hogy Dánia ilyen kiváló jelöltet küldött nekünk, és ami az életrajzát illeti, hát nagy benyomást tesz rám. Örülök annak, hogy ön nagyon konkrétan válaszolja meg a kérdéseinket. Két nagyon konkrét kérdésem is van. Az első, a konstruktív kapcsolatot az Európai Parlamenttel és ezzel a szakbizottsággal hogyan képzeli el, ez számomra ugyanis egy nagyon fontos kérdés. A második kérdés pedig, hogy a számvevőszék nagyobb tisztelet kellene, hogy jövezze, hogy komolyabban vegyék a tagállamok, ezt hogyan lehetne elérni a második kérdésem, tehát ez lenne, hogy hogyan tudnák jobban respektálni a tagállamok. Jakobzen asszony, mondja az elnök, köszönöm szépen. Ami a megjegyzést illeti azt, és a második kérdés, hogy az Európai Parlament és a szakbizottság hosszú kapcsolatra kérdezett rá, dolog, hogy eljöhetek. Nagyra becsülöm, hogyha tanácsokkal látnak el, és remélem, hogy a jövőben újra találkozunk. Ez egy olyan in input, amely fontos számomra egyes területeken, a konkrét témákban fontos információkhoz tudok hozzáférni. A számbevőszék nevében ezt figyelembe tudjuk venni a tervezési folyamatunkban, milyen kívánságaink vannak, milyen elvárásaink vannak, azt mi is el tudjuk mondani, ha találkozunk. Mint már elmondtam, szívesen eljövök a szakbizottságba, bemutatom az audit jelentéseket, és meghallgatásokon, egyéb üléseken is részt, vesz, részt veszek szívesen, ha önök ezt kívánják. A, a politikai érintettek és a számbevőszék között együttműködésre van szükség, bizalmat kell kialakítani, ez csak így működik. Tehát kész vagyok, hogy megkönnyítsem az együttműködést a jövőre tekintve. A második kérdést attól tartok, megismételni, nem emlékszem pontosan a második kérdés a számbevőszéket eh, hogyan méltányolják eh, a jobban a tagállamok szintjén az ők jelentéseit eh, az adott országok hogyan fogadják meg jobban, mert gyakran a, a tagállamok a számvőszék jelentéseit nem veszik elég komolyan. Azt gondolom, hogy egy szék számára fontos, hogy közzé tegyük, a nyilvánosság ismerje a jelentéseinket, jó kapcsolatot kell építeni az újságírókkal, így a sajtóba is bekerülhetünk, hiszen ez ebben a formában nyomást tud gyakorolni, a sajtó tehát nyomást tud gyakorolni, vagyis a sajtó és a számvőszék közötti együttműködés nagyon fontos, ha változást akarunk elérni a tagállamoknak. Köszönöm. Csárnek kolléga az ECR nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mivel kevés időnk van, nagyon röviden fogok csak hozzászólni Jakobson azt mondja, üdvözlöm egy információt, egy kérdést, és hát egy meglepetés. Gratulálni szeretnék a nagy tudásához, a kapcsolathoz, ami pedig az információ tájékoztatni szeretném önt arról, a frakció nevében, az ECR nevében elnézést kérek. Tehát ő az én frakcióm támogatni fogja önt és egy önjelöltségét, egy meglepetés nem teszek fel kérdést, ez a meglepetés. Köszönöm szépen a kedves megjegyzését, köszönöm szépen, kellemes volt a meglepetés. Köszönöm szépen, én is csatlakoztam a kérdésfeltevőkhöz, kérdezőkhöz. Az, számvevőszék egy nagy reformfolyamat része, és nagyon fontos lenne, hogy aktívan bele tudjunk szólni ebbe, az én, és hát a számveszék tagjai, és nagyon azt szeretném kérni, hogy támogassa ezt a reformfolyamatot, ami a belső bürokráciát illeti, azt hiszem ott még sok mindent lehet tenni, és úgy vélem, hogy az auditorok, az ellenőrök részvétele a munkában, ez e, tényleg e, ezzel foglalkozni kell. A számbevőszéknek állandó problémái, hogy folyamatosan cserélődnek a tagok, és régiek mennek, újak jönnek, mindegy, hogy milyen reformba kerül valaki, sose lehet biztos, senki abban, hogy a következő lépésekre valóban sor kerül. Nagyon fontos tehát, hogy ön is támogassa a reform folyamatot, ezt kérem. Ez az első kérésem volt. A második kérés azt látjuk, hogy a számbevőszék 35 külön jelentést, 35 külön jelentést fog prezentálni. Még nyitott kérdés, hogy ki fogja ezeket elolvasni tehát a kérdés. Tehát a gyorsaság egy fontos dolog, hogyha jelentéseket készítenek, milyen ritmusban tudnak rendelkezésre állni, és mi, milyen hasznosak ezek a jelentések. Ez fontos. Most a szakbizottság nevében egy módosított vittem át, amely azt mondja, hogy az Európai Bizottság hat hetet kap a válaszra, és 13 hónapot kap a, a parlament. Persze megtesszük, amit kell, de a 13 hónapot ne alsó határként, hanem felső határként vegyük, és eh, se kinek se húzzuk meg a fülét az Európai Bizottságnak egy héttel tovább tart. Tehát az időbeli rendelkezésre állás egy fontos dolog, és eh, történelmi jelentésekről beszélünk, hogyha tegnap előtti hóra emlékezünk. Ez egy tudományosan érdekes, kutatandó dolog, de a parlament nem sokra megy vele. Tehát a számbevőszék munkájának a haszna az egy napi feladat nálunk, nap, gyors rendelkezésre van szükség, kész vagyok ezt elmélyíteni egy konkrét esetben is, hogyha szükséges. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ami a reform folyamatot illeti, Valóban, igen, ez folyik, és őszintén szólva nagyon szívesen részes lennék ennek a reform folyamatnak, és mindent elkövetnék képességem alapján, hogy ez működjön, mert szükség van a számbevőszékekben is a változásra, egy menetrend szerint jobb gyakorlatokat kell kialakítani, jobb minőségi munkát kell végezni a jelentésekkel. Ez szerintem fontos dolog, és remélem a tapasztalataimat itt be tudom hozni, mert mi számos változást vittünk végbe, számos reformot, ha meg éppen a minőség a folyamataink ügyében állandó reformok voltak, ami pedig az időkeretet illeti a jelentések gyorsaságát, a tapasztalataimat itt megint csak fel tudom kínálni Ugye a, a központi ellenőrző testületnél gyakran vizsgáltuk, hogyan tudunk rugalmasabban, jobban időzítve jelentkezni jelentésekkel, és kellő időben szállítani ezeket, mert be kell látnunk. Én is tudom, hogy hosszú időről van szó, hogyha majdnem két évet kell várni egy jelentésre. Én mindent elkövettek annak érdekében, hogy befolyásoljam ezeket a folyamatokat, és hát ide a tapasztalataimat tudom felajánlani, amiket nemzeti szinten szereztem. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, az előadó kíván -e reagálni erre. Köszönöm szépen, egy kiegészítő kérdésem és megjegyzésem van még beszéltünk a nemzeti szintű fő központi ellenőrző testületekről, de fontos azt is tudni, hogy mi a tagállami szinten, de európai szinten is az ilyen központi ellenőrző testületeknek mi a szerepük. Egy néhány hónap előtti esetre hivatkoznék, a KONT szakbizottság nem adta meg a mentességet egy projektnek, amely amelyel egyébként a szemvőszék is foglalkozott, készített egy jelentést, amelyben aztán hát meglehetősen bíráló megjegyzéseket is olvashattunk a projekttel kapcsolatban. Tájékoztattak a szabályszerűtlenségekről, hogy szabálysértésekről, és hát, hogy nem volt megfelelő eredménnyel ez a folyamat, ez a projekt és ezért meg is szavaztuk, hogy ne adják meg. De aztán a plenárison a mentességről van szó, de aztán a többség, ismerjük ezt a plenárison, megadta a mentességet, különösebben elmélyült vita nélkül. Az ilyen esetek fontosak az európai számövőszék számára is, hogy felemelje a hangját ilyenkor. Minek jövünk itt össze? Miért készítünk jelentést, hogyha senki se tartja de Tudom, hogy érzékeny kérdést teszek fel, de eh, én komolyan azt gondolom, hogy eh, az európai számbevőszéknek is harcolnia kell nap mint nap a pozíciójáért, eh, és egy fontos intézményként ismerjék el, akkor tennie kell érte, ne bújjon el a, a költségvetési ellenőrzési szakbizottság mögé, hanem ő legyen egy kemény, erős partner az Európai Parlamenttel, az Európai Bizottsággal, és amennyiben ez a helyzet áll elő, mint néhány hónappal ezelőtt, bizony mm, szólaljon meg. Ez egy banánhéj, amit most ön elé helyeztek, most a számbevőszék mit csináljon? A parlament egy politikai szervezet, őneki dolga ez. Ne, kíván -e reagálni? Nem? Köszönöm. Köszönöm a meghallgatást, ezzel vége a meghallgatásnak. Kérem valamennyiüket. Köszönöm, a, tehát a jogosultakon kívül mindenki hagyja a termet. Kérem, 10 perc van nagyjából visszajönnek, tehát nyugodtan itt hagyhatnak mindent, itt nem fognak lopni, biztosíthatom önöket. Erről nem tűnik el semmi, és a lehető leggyorsabban e, megbeszéljük a meghallgatást, és ha úgy alakul, örülünk az együttműködésnek.